Az illetékes francia hatóságok tehát az illetékes francia hatóságok Milán Trostinski asszony mentelmi jogának felfüggesztését kérik. Ezen kívül Jean-Marie Le Pen úr mentelmi jogának felfüggesztését is kérik a francia hatóságok, a jogi szakbizottság hatáskörébe utaljuk át a